Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Az ITRE bizottság ülése tegnap kezdődött, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam tegnap még ott lenni, az Európai Gazdasági Kongresszuson vettem részt két napig. Most pedig egy nagyon pont, fontos napirendi pont vár, vár ránk, az ITRE bizottság felelős a tudomány innováció témájáért, az egész tudományos és innovációs világgal nekünk kell foglalkozunk, kivéve a mezőgazdaság és a halászati témákat. Minden másért mi felelünk, tehát különös tekintettel itt a technológiai innovációra gondolok, de másra is hiszen tudjuk, hogy az innováció az nem csak technológia. De általánosságban mi, mint illetékes bizottság, a legnagyobb programért is felelünk, legnagyobb kutatási, fejlesztési, innovációs programért is mi felelünk. Ez nem csak Európa szerint, de globál, európai szinten, hanem globális szempontból is az egyik legfontosabb innovációs program. A jövőben a kilencedik keretprogramról fogunk dönteni, ez a Horizon eh, Europe, fantasztikus ez a név. Ez eh, a 21. század végéig tart, mert ugye horizontról beszélünk, úgyhogy nyilván ez az évszázad végéig nyúlik. Minden esetre most a Horizon, Horizon 2020, tehát a 2020-as Horizon programban vagyunk benne, ez a nyolcadik keretprogram. Ma egy különleges meghívottunk van, valószínűleg ő a legfontosabb személy e, ebben a témában. Moedás biztos úr, hát az fennállásunk történetének nem az első látogatására kerül sor, a témánk a következő. Tudomány és innováció nyitása világra. Globális kihívások előtt állunk, és ez a 9-es keretprogramnak egy fontos jellemzője. Morás Moedás biztos úr erről be fog számolni nekünk. Tudományos és innovációs technológiai értékelési panel, a STOA panel panellel való együttműködésről is szó lesz. Paul Rubich az első alelnöke ennek, és ő képviseli most ezt a sztoát. Néhány évvel ezelőtt ő volt az első elnöke a sztoának, és most pedig ő, mint első alelnök van itt. Aztán sok szeretettel köszöntöm A Tudomány és Technológia a Társadalomban Fórum eh, képviselőjét, Koi Oin urat, nagyon örülök, hogy itt van. tehát a legreprezentatívabb személyek ülnek itt sorainkban, Moedas úr, Rubik úr és eh, Koi Omi úr. Az ITRE bizottság nagyon örül annak, hogy ezt a magas szintű rendezvényt megszervezhettük, és vendégül láthatjuk. Az ITRE bizottság a mindennapi munkájában nagyon fontosnak tartja a tudományos innovációs témákat, formális keretet biztosít az tudomány és technológia megoldásait tárgyaló rendezvényeknek. Emellett sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, résztvevőket, a mm, szakértőket, tanácsadókat, asszisztenseket, az Európai Bizottság képviselőit, hiszen Majdes biztos úr a legfontosabb képviselője, ugye, a témának, és általában a kollégáival együtt érkezik. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy elfogadta a meghívást az ITRE bizottság részéről, és és az új Európai Horizont program legfontosabb pontjait szeretnénk meghallgatni, az ön vízióját. Nagyon örülök annak, hogy itt van, és nagyon várom a szoros együttműködést a következő hónapokban az új Horizon program témában valószínűleg először fordul elő az, hogy valamit papírról olvasok, általában ezt kívülről szoktam elmondani, de hát semmi különbség nincsen a felolvasott és a szabad szavaim között. Körülbelül három óra áll rendelkezésünkre Három panelt szervezünk, egy, egy kezdő ülést és két tematikus ülést. Lesz majd kérdés-feleletre lehetőség. Először Kai Omi úrnak adnám meg a szót, az STS Fórum vezetőjének és alapítójának. Tessék, öné a szó. Thank you. Excellencies. Köszönöm szépen, tisztelt excellenciás uraim, hölgyeim, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm mindenkinek, aki részt vesz ezen a mai konferencián, és, aki, és amelyet az SES Fórum, STS Fórum társ szervezet. Tisztelt Jerzy Buzek elnök úr, köszönöm szépen az, a meghívást és a segítséget ezt a konferenciát az Európai Parlamenttel együtt szervezzük. Paul Rüb, dr. Paul Rübich meghívására, aki a STOA eh, fórum eh, alapítója és eh, alelnöke. Az STS fórum október, minden októberben, minden év októberében Kiotóban, Japánban tart egy eh, rendezvényt. Ez, egy, ez az egyik legnagyobb és a legnagyobb eh, befolyással rendelkező eh, tudományos és technológiai rendezvény a világon. Nagyon fontos vezető technológiai innovációs szereplők vesznek részt ezen most már 15 éve működik ez a fórum. Shizu Abe miniszterelnök a tiszteletbeli elnöke. Tavaly a 14. éves ülésen Kiotóban 1400 résztvevő volt 80 országból, közöttük 15 Nobel-díjas, rengeteg technológia miniszter, ipari miniszter, egyetemek, kutatói, oktatói több mint 120 vezető, üzleti világból érkező vezető is részt, vezet, részt vett ezen az ülésen. A japán gazdasági eh, szervezet elnöke Hanning Makino, a Moody's eh, Corporation eh, elnöke, aki eh, itt van ma, és eh, Dakisi Uziyama, a Toyota Motors elnöke, csak hogy néhányat említsek. Nagyon fontos, hogy e, ezek a személyek az említett témákat felvetik, megvitatják, hiszen ezek a human, az egész emberiségre hatással vannak. Ebben az értelemben én azt gondolom, hogy az STS fórum nagyban hozzájárulhat ahhoz a hálózathoz, amely a tudományban, a politikában fontos szerepet játszik. A mai konferencia a, az Európai Horizont programról fog szólni. Ez egy olyan program, amely globális szinten nyitott program, és a kutatási és innovációs programokat fogja össze világ minden részéről. Most az STS Fórum fontos vezetői is itt vannak, hogy a különböző közös érdeklődésre számot tartó témákban megosszák a véleményüket, és vezető japán kép, üzleti világi képviselők is itt vannak. Japán elkötelezett a fórum mellett, és az európai régióval való együttműködés mellett. Az STS fórum új lehetőségeket keres. Én azt gondolom, hogy a résztvevők szélesebb skálájának köszönhetően az STS fórum ideális ideális arra, hogy aktívan részt vegyenek ebben a fontos programban. Ez a program az egész emberiség számára pozitívumokat hoz, és nagyon örülök, hogy az EU ezt kezdeményezte. Én nagy örömmel várom a mai vitát, és a program végrehajtása a e, tudomány, a technológia és a fejlődés, fejlesztése tekintetében fontos szerepet játszik. Elkötelezettek vagyunk emellett, a program mellett. Uh, Elkötelezettek vagyunk ezen magas szintű konferencia mellett, és reméljük, hogy ez éven, minden évben megrendezésre kerül. Kérem, csatlakozzanak az STS fórumhoz, a globális hálózathoz, és remélem, hogy sok további európai vezető is részt vesz majd ezen. Az éves ülésünken Kiotóban idén október 7 és 9 között. Köszönöm szépen! Uh, thank you very much. Köszönöm szépen! tisztelt professzor úr, a bevezetőjét, és a fórum bemutatását. Ez nagyon fontos számunkra. A tudomány és a technológiai opciók értékelése, a STOA panel kiválóan együtt tudna működni az STS fórummal, és minden nyitva áll ezen együttműködés előtt. Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm szépen, hogy szólt hozzánk. Most pedig Megkezdjük az ülést. FP9 és nemzetközi együttműködés, ez az első téma. Tehát a 9. keretprogram. Most eh, elsőként Carlos Moedás biztos eh, urat eh, kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét, tisztelt biztos úr. Az ITRE bizottságban meghallgattuk a javaslatot, javaslatait, és most az egyik legfontosabb részéről, ennek a javaslatnak az egyik legfontosabb részéről van lehetőségünk részletesebben beszélni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, kedves barátom, Jerzy Buzek, mindig nagy öröm és megtiszteltetés itt lenni az ITRE bizottságban, és nagyon jó érezni az önök támogatását. De a mai nap ez még különlegesebb, hiszen nagyon fontos ez a csoport, amely a nyílt tudományban hisz. Köszönöm Jerzy Buzeknek a meghívást, és köszönöm Paul Rübiknek is a részvételt, hiszen a kezdetektől fogva ő mondta nekem, hogy jönnöm kell, és itt vagyok, és köszönöm a többi ITRE szakbizottsági tagnak, képviselőnek. Tisztelt Omi elnök úr, nagyon örülök, hogy itt van, itt van Európában és <coughs> nagy figyelemmel hallgatjuk a ö, bölcs szavait. Tisztelt Jósi Ito miniszter helyettes úr, nagyon örülök, hogy itt van, illetve Szátó úr főigazgató helyettes, nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást. Azok, akik Japánból érkeztek, azoknak mondom, hogy hogyha csak egy legkisebb kétség is felmerülne bárkiben, Európán kívül azzal kapcsolatban, hogy az innovációt és a tudományt ne tennénk az napirend első helyére, hát annak szeretném a kétségeit eloszlatni, hiszen múlt héten egy új költségvetési javaslatot nyújtottunk be kutatás, innováció tekintetében, és ez 100 milliárd eurót ér el a következő keretprogramra. Ez a Horizon Europe. Ez egy nagyon szimbolikus jellegű és nagyon egyedi javaslat. 100 milliárd euróról van szó, első alkalommal három számjegyű ez az összeg, és ez elengedhetetlen nem csak azért, mert erre egyértelműen szükség van, hanem azért is, mert ez egy fontos kijelentés, egy fontos üzenet a világ többi részének arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségünket megerősítjük és, meg, és még egyszer igazoljuk. Nézzük meg, hogy mit értünk el eddig 2000-es év óta. A 2000-es év ez egy 15 milliárdos programból indult, és most az Európai Bizottság javaslata a parlamentnek és a tagállamoknak 100 milliárdra rúg. És ez nagyon boldogá tesz engem. Tudom, hogy a parlament támogatását élvezem, azt is tudom, hogy az itt ülők támogatását élvezem, és ez fantasztikus még mindig nagyon sok feladatunk van. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, ezért örülök, hogy nyitott, és az elkövetkezendő hónapokban hajlandó szorosan együttműködni, és ezt lehetővé tenni, főleg az országokkal való, tagállamokkal való egyeztetést. Én biztos vagyok az önök támogatásában, és a tagállamok támogatását is remélem megkapjuk. A siker oka, a Horizont 2020 sikerének oka a következő. Hogyha ezt végig gondolják, <coughs> hogy miért voltunk sikeresek, sikeresek miben rejlik ez? Miért tudtunk egy 100 milliárdos programot benyújtani, vagy javaslatot benyújtani? Nos, az, ami új, az az, amit Bourguignon úr is megerősíthet az itt ülők közül, mégpedig az, hogy a nyitottságról szól ez az egész. Az Európai Tudományos Kutatási Tanács ennek is a e, példája. Legyünk nyitottak a világra, és hogyha a nyitottságot vesszük alapul, és megnézzük, hogy ennek mik a hozzávalói, ez pontosan a nemzetközi együttműködés. És hogyha a nemzetközi együttműködésről beszélünk, a nyitottságról beszélünk, arról beszélünk, hogy ez az egész hogyan kezdődött. Én portugálként e, elmondhatom, hogy nem lehetnénk itt, ahol vagyunk, a japán barátok nélkül. Ne felejtsük el a 15-16. század nyitottságát. Az é portugálok voltak annak idején azok, akik megérkeztek Port, Japánba, és 1603-ban készítették el az első szótárt Japán, a japán nyelv és egy idegen nyelv között. Ez volt az első lépés. Ha megnézik ezt a Nippo Jisho című mm, szótárt, akkor ez az egésznek, az egész együttműködési történetnek történetet megmutatja. Tehát ez az 1603-as szótár egymás mellé rendelte a portugál és a japán szavakat. 500 évvel később még mindig van egy sor közös szavunk és kifejezésünk. A portugál és a japán között még mindig vannak egyességek. Például a kopó, a, a csésze, vagy a sabon, a szappan, vagy a kandéja, mint lámpa, vagy a kappa, mint kabát. Ezek mind olyan szavak, amelyek a Japánban és a Portugálban megegyeznek. Pontosan erről van szó a nemzetközi együttműködésben. Az önök országa, Japán, ezt az együttműködést már régen megkezdte egy kis országgal, Portugáliával. Portugália annak idején 500 évvel ezelőtt éppen a világ felfedezésén fáradozott. A kérdés az, hogy hogyan tudunk lépést tartani ezzel a nyitottsággal most, most, amikor az emberek és a világ eh, szeretne visszatérni ehhez a nyitottsághoz. Én emlékszem, amikor eh, itt eh, elkezdtem a biztosi karrieremet, a meghallgatást itt Buzek úr elnöklete alatt, és arról beszéltem, hogy meg kell nyitni a tudományt, az innovációt a világ felé. Ez egy nagyon technikai témának tűnt. Három évvel később most már egészen más politikai töltöttsége van a témának. Most már egészen más, ha valaki azt mondja, hogy nyitott vagyok a világra, mint három évvel ezelőtt. Ez ma már politikai nyilatkozatnak számít, holott nem kellene, hogy ez legyen. És ez összefügg azzal is, hogy hogyan szervezzük a dolgainkat a világban manapság. A probléma manapság az, hogy a világ minden részén vannak olyanok, akik szeretnének egy soha nem létezett múlthoz visszatérni, és egyébként is a múlt soha nem lett olyan jó, mint amilyen a jövő lesz, de az emberek azt gondolják, hogy valami csoda folytán egy, egy dicsőséges múltba csöppenhettek vissza, holott ez a múlt nem is volt annyira dicsőséges. Hogyha megnézzük például a 19. századot, a 19. században vertikális birodalmakat hoztunk létre, és a verseny volt a lényeg ezen birodalmak között. És aztán a 20. században a vertikális birodalmakból áttértünk a horizontális nemzetek felé, eh, amelyek egymástól függenek, de közben nemzeti presztízsre helyezik a hangsúlyt eh, és túl akarják szárnyalni a szomszédokat. Most közben eljutottunk a 21. századba, a 19. században létrehozott intézményekkel, holott manapság már minden a globális hálózatokról szól a globális hálózat, egy információs rendszer, hogyha ezt megértjük, akkor tudjuk, hogy ha van egy globális hálózat, akkor az egyetlen módja ennek annak, hogy hatással legyünk erre, az nem az, hogy a nemzeti presztízsünket fényezzük, vagy az, hogy versenyezünk egymással, hanem kihasználjuk a, hat, a hatásunkat, a befolyásunkat. És hogyha valaki egy ilyen hálózatban van, akkor három lehetőség van a befolyásolásra. Egyrészt, hogyha nyitottak vagyunk, ez a második a tehetség, a harmadik pedig a szolidaritás, és egy nagyon fontos tudós, bölcs, filozófus azt mondta, Parakana azt mondta, hogy a konnektivitás és nem a szuverenitás az az új mód, amely meghatározza a XXI. században az emberek együttélését. Tehát, hogyha a tudományt vizsgálgatjuk, akkor hát lehetünk büszkék arra, hogy európaiak vagyunk. A Nature magazinban volt egy nagyon érdekes cikk nemrégiben, amely arról szólt, hogy a nyitott országokban jobb a tudomány állása. Nos, mit jelent az, hogy nyitott? Hány tudós érkezik eh, az adott országba, és hány tudóst küld az adott ország más országokba? Tehát, a, tehát a külföldi tudósok az adott országban, és az adott országból más országba kivándorló, vagy dolg, el, elmenő, ott dolgozó tudósok száma határozza meg, hogy mennyire nyitott ez az adott ország. Minél nyitottabb az ország, annál jobb, nagyobb, erősebb annak az adott ország tudományának a hatása a globális hálózatra. No, I believe in openness. Én nem az a fajta politikus vagyok, aki azt mondja, hogy én a nyitottságban hiszok. Hiszek. Úgy gondolom, hogy a nyitottabb országok tudományos cikkeinek magasabb a hatása. Hogyha pedig megvizsgáljuk a korrelációt, akkor ez szinte 20%-kal magasabb, illetve ennek 20%-kal több hatása van a tudományokra, és hogyha az élenjáró 15 országot nézzük, megnézzük azokat az országokat, amelyek nyitottabbak, csak kettő nem európai ország szerepel ezen a toplistán. Én azt mondanám, hogy lehet, hogy elérkezett az ideje annak, hogy az európaiak, akik a válság idején azt a benyomást keltették, mint hogyha elsüllyednének, úgymond. Természetesen um, bizonyos dolgokat jobban kell tennünk, de a nyitottságra feltétlenül büszkék kell, hogy legyünk. A második a tehetség. A tehetség az Európai Kutatási eh, Tanácsból érkezik. Burkinyom. When you look at the work of the European Research Council, um, you see that Burginyon professzor itt van ma velünk, és ő képviseli ezt a tanácsot. Ez hát nagyon fontos a világ minden részéről összehozni a tudósokat. Azt gondolom, hogy az Európai Kutatási Tanács projektjei 20%-ába um, Európán kívüli tudósok kapcsolódtak bele. Nagyon fontos, hogy alulról felfelé is történjen építkezés, csak felülről lefelé, és hogyha ezt nem értjük, akkor nem fogjuk elérni ezt a célt. Tehát nagyon fontos az intézményeket megnyitni, de nyitottaknak kell lennünk más tényezők felé is, amelyek fontosak. Beszéltem egy Stanfordbeli professzorról, aki úgy döntött, hogy egy 100, 101-es kódot viselő kurzust hirdet meg online, de úgy gondolta, hogy ennél még valami jobbat is tud tenni, mégpedig ennek a kurzusnak a vizsgáját is online módon feltette az internetre. Elnézést kérek a tolmácsoktól, kicsit túlságosan gyorsan beszélek, nagyon lelkesít a téma, de le kell, hogy lassítsak. A, tehetség és a nyitottság nagyon nyitottak. A Stanfordi professzor úgy döntött, hogy nem csak a kurzusát teszi online az internetre, hanem a vizsgát is. Több tízezer fiatal végezte el a kurzusát, és megpróbálta letenni a vizsgát online. Meglepő dolog az volt, hogy a legjobb pontokat az a személy kapta, aki egy fiatal lány volt, Lahorból, Pakisztánból, 15 éves, a Stanfordi Egyetem első éves kurzusát abszolválta, én nem ismerem annyira jól az amerikai modellt, de azt gondolom, hogy a Stanfordi Egyetem az egyik legnehezebb egyetem, ide bekerülni a legnehezebb. Én a Harvardra jártam, és a Stanford hírneve még jobb volt, mint a, a Harvardé. Tehát az, hogy egy 15 éves pakisztáni lány kapta a legjobb pontot, azt jelenti, hogy nyitottá kell tenni a kurzust. Ha ezt nem tesszük meg, ha valaki a szokványos rendszeren belül marad, akkor nem érik el ezek a kurzusok. És ennek a kurzusnak a legjobb tízje nem a Stanfordon tanult, az első tíz legjobban teljesítő. Ez inkább egy vicc volt, de azt gondolom nagyon fontos, hogyha megnyitjuk a tudást, akkor a tehetséget is demokratizáljuk. Olyan személyeket tudunk elérni, akik nem tudnak az élen teljesíteni, mert ez nem derül ki róluk. Én azt szeretném, hogyha a programjaink ilyenek lennének. A Horizont Europe nagyon fontos program, a nemzetközi együttműködés, a nyitottság, lesznek a legfőbb feladatok, de hát az új programon belül az a célunk, hogy legyünk minél nyitottabbak mindenki felé, azok felé, akik a rendszerhez csatlakozni szeretnének, és azt gondolom, hogy nem érünk el semmit azzal, hogyha egy Európára összpontosító néhány országot felelő programot alakítunk, és sokkal több más ország felé kell nyitnunk javaslatban célom a következő, amit a parlamentnek bemutattam, és erről itt a, a szakbizottságban is beszéltem, tehát szeretném, hogyha a nemzetközi együttműködés egy következő szintre e, mehetne, nagyon sok szövetségünk van, de ezeket mind át kell tekinteni, annak érdekében, hogy más országok is segítenének olyan országokat próbáltunk megkeresni, akik különböző okok miatt csatlakoztak, hogy azért, mert kitűnően teljesítenek, vagy azért, mert bizonyos tudományágokban sokkal jobban teljesítenek nálunk, vannak olyanok, akik egyszerűen ez a folyamathoz szerettek volna csatlakozni, és mi ezt szerettük volna a jövő számára. Nyitottabbaknak szeret, nyitottabbak szeretnénk lenni a program különböző területein, hogy javaslatunkban elmondtuk, a nyitott tudományt szeretnénk kialakítani, a globális kihívásokra való válasz családban, illetve a nyitott innovációt, és ez a program természetesen nyitott a világra. Hölgyeim és uraim, fantasztikus, hogy megnézhetjük ezeket a kérdéseket, közösen megvizsgálhatjuk őket, a Horizont Európának van egy olyan pontja, amely megkülönböztethet bennünket a világ más részeitől, akkor ez a nyitottság. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, thank you, Commissioner, for, for your excellent explanation of... Köszönöm biztos úr a kitűnő magyarázatait az FT9-ről. Köszönjük az ön előadását, mint mindig nagyon világos volt a az előadás a filozófikus szélskörű megközelítést alkalmazott. Nagyon fontos a legalapvetőbb kérdéshez, hogy hogyan szervezzük ma a világot. Ez a legszélesebb körű kérdés. És fontos az Európai Uniónak magunknak segítenünk egy ilyen nehéz időben. Tehetséget használva, nyitottságot, ezek meghatározó kérdések mindannyiunk számára. Szeretném kérni második előadónkat, hogy tartsa meg előadását a rövid hát is idő, aki miniszter helyettes, szoktatásügyi, kulturális, sport, tudományos, technológia minisztérium képviseletében Japánból. 2017. júliusában nevezték ki, és foglalkozott atomenergiával, ezt mutatja az ön CV-je, az egy, Egyesült Királyságban nagykövet volt, az egy életen átadott tanulás, politikai értékelés, koordináció, nagyon-nagyon fontos témák ezek. Miniszter úr, parancsoljon önni a szó. Köszönöm, kedves Buszek György, Buzek úr, Paul Röbich úr, Verlasz Mojdász úr és omi úr, mindenkit köszönteni szeretnék, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, Jöri e, Csitónak hívnánk, az Oktatásügyi Minisztériumot képviselem. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek a társadalom minden képviselője előtt, itt az Európai Parlamenten, a Tudomány és a Technológia képviselője előtt, ami a 9. keretprogramot illeti a Horizont Európát, amit Moldás biztos az imént mutatott be. Nagyon örülök annak, hogy az európai költségvetés növekedni fog az innováció számára, mint egyik legfőbb költségvetési súlypont. Az EU eltökélt és nagy tulajdonságot eh, tulajdonít a tudománynak és a technológiának. A Horizont eh, Európa számára az innovatív eh, nyitott innováció, az ipari versenyképesség nagyon fontos pontok. A japán politikával vannak közös kapcsolódási pontok, bár az egész kép még nem publikus az új programból. Szeretném kiemelni a következő együttműködés, lehetséges együttműködés fontosságát eh, az EU és Japán között. A program három pillérjét, illetően az első, a nyitott innováció jegyőben megpróbáljuk Japán barátabb országát tenni, és eh, szeretnénk azt, hogyha a diszruptív innováció megszűnne. A japán JST eh, eh, tudományos eh, ügynökség támogatja ezeket a tevékenységeket az alapkutatásoktól, az alapvető tudományágaktól kezdve a kereskedelembe hozatalig, és támogatjuk a startup tevékenységeket, és az egyetemeken kitűnő kutatási munkát végeznek. Az Európai Innovációs Bizottság koncepciója azt sugalja, hogy az ESZ-nek hasonló szerepe van a GST-hez. Éppen ezért azt gondolom, hogy a GST és az ESZ a közeljövőben együtt működhetnek. Ami a globális kihívásokat illeti, el szeretném mondani azt, hogy Japán a szociális kérdésekkel is foglalkozni szeretné a technológia és innováció témájában, ami az esti politikákat illeti. Azt gondolom, hogy a fenntartható fejlődési célok um, elérése a 2015-ben elfogadott uh, ENSZ célokhoz illeszkedik. Éppen ezért az STI-okat SDG-knek nevezzük. Nekem nagyok az elvárásaim, és azt gondolom, hogy az együttműködés nagyon jó lehet a Japán és az EU között. Nem kell külön kiemelnie azt, hogy az alapkutatás rendkívül fontos. Meghatározza az összes SDI tevékenységhez. Támogatom a Horizont Európa céljait, az alkotásokban és a nyitott uh, tudomány kialakításában, mint egyik fő alappillér. Jelenlegi helyzetet uh, szeretném megvizsgálni. Több mint 9000 uh, EU-s kutató látogat Japánba, és több mint 45 ezer japán kutató érkezik évente e, Európába. Ez 25-30%-át teszi ki a nemzetközi tudományos cserének, és azt jelenti, hogy az EU már most is jelentősen segítette a japán kutatókat. Ami a témákat illeti a Horizont Európa és a Nemzetközi Együttműködés 2018-ban Hajasi miniszter úr a következő uh, egyeztetése Mordás biztossal az EU-Japán közötti együttműködésről fognak, fognak tárgyalni tudomány területén és technológia területén. A nyitott világ megvalósítása nagyon fontos, és emetőleg az EU és Japán közötti együttműködés zökkenőmentesen zajlik majd. Nagyra értékelnénk, hogyha a következő keretprogram a nem EU-s kutatókkal szemben barátságosabb lenne. Helyesi miniszter úr és Madás biztos úr közötti megbeszélés bizonyos együttműködési köröket állapít meg, fiatal kutatók, az arkti kutatások. A három terület kapcsán nagyon annak, hogy elmondhatom, hogy minden téma konkrét előkészítése már folyamatban van. Szeretnék pusztán egy példát adni. Hálás vagyok Ugye, a japán témát meghívták az európai kvantum ülésre Németországban. Szeretnénk egy együttműködési workshopokat kialakítani a kvantum technológia témájában. Japán és az EU stratégiai partnerségi megállapodást finalizál, és gazdasági partnerségi megállapodást kötött az elmúlt decemberében. Tudjuk, hogy nélkülözhetetlen partnerei vagyunk az EU-nak, sok értékben osztozunk, ami az STI-okat illeti, az együttműködésünk egyre bővül, és partnerségünknek egy fontos pillérét képezi. Remélem, hogy a Horizont Európa partnerségünket tovább erősíti, illetve fejlődésünket. Remélem, hogy a mai workshop gyümölcsöző lesz mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Uh, that was similar remark, it was slightly... Egy kicsit gyors volt, de ezek sikerült még megértenünk. Köszönjük a hozzászólását Jalhiti úrnak, tisztelt miniszter úrnak. Most pedig megkérem egy rövid felszólalásra a Fumikázó Szato urat, aki az ipar és technológiai mm, miniszter főgazdó helyettese. Azt látom az önéletrajzában, hogy nagyon sok tevékenysége volt az ipari standardok bizottságában is tevékenykedik, az előállító iparágak irodájában, dolgozott a iparügyi minisztériumban, az Európai Unió hoz tartozó külképviseleten is dolgozott, startup technológia részlegen, a kkv kal is foglalkozott, rengeteg tevékenysége volt, tehát érdekes lenne most meghallgatni tehát önt, Fumikázó Szató úr. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm Buzek urakat, Rübis urat, illetve a meghívott vendégeket. Fumikázó Szató vagyok, a, az Gazdasági, Technológia és Ipari Minisztérium főigazgató helyettese. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki itt van, és szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem az Európai Parlamentet azért, hogy egy jó lehetőséget kínálnak ma számunkra. Valóban megtiszteltetés számomra az, hogy szólhatok önökhöz. Igazából három dologról szeretnék beszélni ma. Az egyik az együttműködés Japán és az EU között. A második a nyílt innováció szükségességéről szól. Aztán pedig szeretnék a technológia és iparügyi politikánkról beszélni. A témánk ma az, hogy a 9. keretprogram és a nemzetközi együttműködés. A Japán az Európai Unióval együtt kutatásfejlesztést folytat a technológia területén. Az illetékes ügynökségünk a szer projektben részt vesz, amely által újszerű technológiákat fejlesztünk ki a Horizon 2020-as stratégia számára. A japán kutatóintézetek és az európai egyetemek együttműködtek a polgári repülési projektekben, együttműködtünk, hogy különböző ellenőrző rendszereket, repülőgépeket hozzunk létre, és hogy kialakítsuk a legmodernebb, könnyű anyagokat. Ezek a programok megmutatják, hogy mennyire jó lehet a nemzetközi működés. Ez egy jó gyakorlat arra, hogy új technológiákat fejleszünk ki a megosztott kutatás fejlesztése Japán és az EU között, kihasználván egymás erősségeit. Örülünk annak, hogy szoros kapcsolatban állunk az EU béli barátainkkal. És már rá is térek a második pontra. Tudom, hogy az új keretprogram, amely majd felváltja a Horizon 2020, ez a Horizon Európa lesz, és 100 milliárd eurót szennak. a május másodikán bejelentett um, költségvetésből mindenre. Három pillérre épül ez a Horizon Európa, folytatván a Horizon Európa, Európát. Az egyik pilléri a nyitott um, kutatást, illetve a nyitott innováció, ezek a kérdések ugyancsak fontosak számunkra, és fontos számunkra a nyitott innováció. Az a célunk, hogy erősítsük az ipari versenyképességet a nyílt innováció által Japánban. A Horizon 2000 során arra törekedtek, hogy az innovatív ötleteket már piacra is dobják, támogassák a vállalkozókat a KKV-k esetében. Örülünk annak, hogy a Horizon Euróban ezt folytatják. Harmadik pontként szeretném hangsúlyozni azt, hogy szükség van a nyílt innováció támogatására. A kkv kutatás fejlesztését támogatjuk a kutatóintézetek által, és támogatást adunk arra, hogy a nemzeti kutatásfejlesztési projektekben részt vehessenek. Arra törekszünk, hogy a technológiákat sikerüljen kereskedelmi forgalomba hozni. együttműködve a kutató intézetekkel, egyetemekkel, és így az vállalatok igény alapján történjék a kutatás és fejlesztés. Arra törökszünk, hogy megfelelő legyen a kutatás innováció átvétele az egyetemekről a magáncégekbe az ő érdekeik alapján. Most szeretném összegezni azt, hogy a nyílt innováció elengedhetetlen ahhoz, hogy legyőzzük a globális kihívásokat, az új termékek kifejlesztéséhez, szolgáltatások és piacok kiaknázásához is szükség van ehhez. Egy jobb társadalomra van szükség, ahol a jól létünk megvalósul, és ezért fontos az, hogy Európa és Japán megosztja a kutatásfejlesztési eredményeket, és ezáltal fenntartható célokat is elérje, amik számunkra is prioritást élveznek. Nagyon sok kitűnő cég és kutatóintézet van mind az EU-ban, mind pedig Japánban. Úgy vélem azonban, hogy mindannyian félünk egy kicsit attól, hogy ettől azonban pedig ezt a fajta együttműködést meg lehet, ki lehet használni arra, hogy megoldjuk nagyobb kihívásokat, mint például a klímaváltozás. A Japán és EU remélhetőleg sikeres hogy működik majd a Horizon Europe keretén belül. Remélem azt, hogy a mai szeminárium az első lépés lehet annak irányába, hogy létrehozzuk mindezt, és köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt eh, főigazgató úr. Köszönöm szépen a miniszter úrnak is, még egyszer mindkettőjüknek köszönöm szépen. Konkrét példákat hoztak fel arra, hogy mit is jelent a kutatásfejlesztés megszervezés az önök eh, hazájában, és mit jelent a nyílt együttműködés az Európai Unióval. Nagyon érdekes, kitűnő ez. Most pedig szeretném megkérni önöket, hogy tartsunk egy kis vitát. Az első kérdezőnk Kudicka asszony lesz. Köszönöm szépen. Természetesen vannak kérdéseim a biztos úrhoz. Egyetértek önnel, biztos úr, hogy a tudomány erős diplomáciai eszköz. Gondolván arra, hogy mennyire erősödik a populizmus, illetve a demokrácia bizonyos tagállamokban válságban van, nem kellene inkább a 2004 utáni országokra koncentrálni a keretprogramokban? Én támogatom azt, hogy letettünk nyitott, nyitottak a világ számára a Horizon Europe-ban, ugyanakkor koncentrálni kell a kevésbé jól teljesítő országokra és régiókra Európában. Második kérdésem. A bizottság követi Lami professzor jelentését, és bevonják -e Ausztráliát és Kanadát. Hogyan fog ez majd kihatni a már meglévő kutatási együttműködési mintákra? Mik az előnyei ennek az Európai Unió számára? az Európai Unió milyen területeken kíván működni ezekkel az országokkal. Különösképpen Kanada és Ausztrália lehetőséget kap -e arra, hogy EU támogatást kapjon? Ha igen, akkor Oroszország, India, Kína, Brazília státuszát adekvát módon megváltoztatják-e. A Horizon Europe-on belül a nemzetközi együttműködés egy specializált alapon keresztül fog történni, hogy azt Lámi professzor úr javasolta. Utolsó kérdésem. Úgy vélem, hogy jelentést kell készíteni azzal, hogy milyen eredmények vannak dokumentálva a harmadik folytatott tudományos működés kapcsán, hány tudományos jelentést adtak ki, hány uh, szabadalmat jelentettek meg, ha mennyi kiemelkedő kutatási projektben vesz, vett részt az Európai Unió. Megváltoztatja-e a bizottság a harmadik és társult országok kifejezését, illetve az ő részvételük feltételét? Nagyon fontos, a Brexit szempontjából is ez. Úgy gondolom, hogy azelőtt, hogy bemutatnak néhány hét múlva a Horizon, a Horizon Európot, nem korai Nagy-Británia státuszáról kérdezni. Kabizon Ruiz asszony a következő. Köszönöm szépen. Csak gratulálni szeretnék a biztosnak, nem csak azért, hogy növelték a költségvetést, mert ez az egyik legnagyobb legambiciózusabb költségvetés, hanem amiatt is, bevezették ezt az új koncepciót, nagyon fontos ez a nyitott megközelítés és a nemzetközi együttműködés. A középtávú vizsgálat egyik következtése is az volt részünkről, az Európai Parlament részéről, hogy jobb legyen a nemzetközi együttműködés. Számomra ez kulcsfontosságú. Gratulálok ehhez az eseményhez is, mert Japán és az EU hasonló gazdasági-szociális fejlődési szinten van, és hasonló kihívásokkal néz szembe. Együtt kell leküzdenünk ezeket a kihívásokat. A legérdekesebb számomra az az volt, hogy a millenniumi célkötőzésekre koncentrálnak főként. Mi lesz a kapcsolat a tagállamok, az új államok között? Úgy gondolom, hogy a kölcsönösségre kell mindezt alapozni minden országgal. Meg kell nyitnunk a programot, és úgy gondolom, hogy kölcsönösségre van szükség minden ország között. Köszönöm szépen. Firkunen asszony a következő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy megköszönjem a hozzászólóinknak és japán vendégeiknek, azt, hogy eljöttek ide az Európai Parlamentbe. Itt az Európai Parlamentben azt látjuk, hogy nagyon fontos az, hogy együttműködjünk a kutatás és ipar területén Európa és Japán között, és örülünk annak, hogy például most, most már van kereskedelmi megállapodás Japán és az EU között, ez azt jelenti, hogy még erősebbek lesznek a kapcsolataink a következő években, és új távlatok nyílnak. Finn vagyok, és eh, Finnország az egyik olyan ország, amely mindig is befektetett az innovációba, kutatásba, de nem annyira sokat, mint Japán. Japán kitűnő példa minden európai ország számára, mert Japán mindig is befektetett a kutatásba és fejlesztésbe. Például Japán ha 3,5%-át fekteti be a GDP-jének a kutatásba és a fejlesztésbe. Mi Európában 3%-os célt tűztünk ki, de a 2%-ot sem érjük el most. Sokat kell még tennünk tagállami szinten is, és az Európai Parlament minden tagállamot arra ösztökél, hogy legyünk olyanok, mint Japán, fektessünk be a jövőbe, a kutatásba, a fejlesztésbe, a mert ez nagyon fontos. Tehát kitűnő példák példát mutatnak önök, hiszen Japán egy igazi sikertörténet, pont amiatt az ebbe fektetett be. Annak is örülünk, hogy a bizottság azt javasolta, hogy növeljük a közös kutatási programunkat, a Horizon Europe-ot. 80 milliárd volt ez az elmúlt periódusban, most pedig a bizottság 100 milliárd euróra növelte ezt, nagyon fontos ez, de itt az Európai Parlamentben azt támogatjuk, hogy még tovább növeljük ezt 120 milliárdra, ez az Európai Parlament álláspontja, és most majd erről kell tárgyalnunk a tagállamokkal és a bizottsággal. Az Európai Parlament a befektetéseket támogatja európai szinten a kutatás és fejlesztésbe, és természetesen minden tagállamon belül is. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament támogatja azt, hogy nagyon eh, szoros együttműködés legyen a harmadik országokkal, úgy mint Japánnal, hiszen tudjuk azt, hogy mennyire fontos a kutatás minősége, ennek nemzetközinek kell lenni. Még egyszer tehát köszönöm a vendégeknek azt, hogy eljöttek és szóltak hozzánk, ez mindannyiunk számára ösztönző, akik az ipar és kutatás és tudomány területén dolgozunk. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezeket a megjegyzéseket ki kíván szélni, szólni. Víring asszony. Köszönöm, elnök úr, kedves biztos úr, tisztelt vendégek. An effort to be here again in our committee meeting. Örülök, hogy eljöttek ide hozzánk. Persze itt a nagy elefánt a teremben a Egyesült Királysággal történő jövőbeli együttműködés. Általában azt mondják, hogy a nemzetközi együttműködés megerősítése kulcsfontosságú a Horizon Europe-on belül. Azt is tudjuk, hogy mennyire koncentrálnak a hatásokra, a kihatásra, és szeretnének egy hatásalapú együttműködést. A kabinetje biztos úr elmondta, hogy racionalizálni kell a programokat, hogy könnyebb legyen az EU-n kívüli partnerek számára is a résztvétel. Gondoltak-e arra, hogy másfajta együttműködés legyen? Nemzetközi szinten? Ez az első kérdésem. Feltételezem, nem tudom, hogy erre tud majd elválaszolni. Azon gondolkodok, hogy a társfinanszírozás szerintem júniusig várnom kell a válaszra, de talán már most is tud ez erre válaszolni. Köszönöm szépen! Matias asszony. Brigada, prezident. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon is portugálul szeretnék hozzászólni. Portugália ugye nagyon szoros kapcsolatot ápol Japánnal. Először is üdvözlöm a vendégeinket. Évek óta folyik együttműködés az Európai Unió és Japán között, és ebben az összefüggésben már többször is összeültünk. Én 2013-ban jártam Japánban, Valódi és nagyon jó az az együttműködés. Nagyon örülök, hogy ezt erősíteni kívánjuk. És a javasolt költségvetéssel is egyetértek a következő keretprogramra vonatkozóan. A legutóbbiban 100 millió eurót javasolt az Európai Parlament, és 80 millió, milliárdot kaptunk. Most 100 milliót javasol a bizottság, és remélem, hogy a parlament javaslata elfogadásra kerül, és 120 millió lesz ebből. Nagyon sok kérdés felmerült, úgyhogy csak néhányan szeretném ezt kiegészíteni, amelyeket még nem tettek fel. Teljesen egyetértek azokkal a kérdésekkel, amelyeket az előttem szólók feltettek. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, ezt én nagyra tartom, nagyra értékelem, és ezzel az európai keretprogramot is javítani lehetett. Ez nagyon jó eh, együttműködés, és ez a különböző országok eh, hozzájárulásából épül föl, és ez a kölcsönösségen alapszik, ennek a jövőben is így kell maradnia. De lenne egy kérdésem. Az együttműködés keretében kérdezem, hogy a civil eh, érdekeket hogyan lehet eh, támogatni, eh, a célokat, és hogy a harmadik országokkal való együttműködés az értékek betartásán alapuljon. Ez jól működik Japánnal, de nem mindig működik jól más országokkal. Vannak itt nagyon fontos eh, elvek, eh, emberi jogok betartása, és néha olyan országokkal dolgozunk egyet, együtt, amelyek eh, hát nem biztos, hogy ugyanezeket az értékeket osztják. Erre kérek választ a biztos úrtól. Köszönöm, mondja az elnök. Nincs egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy részt vettek a vitában, és most a biztos uh, urat kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Kudricka asszony kérdésével kezdeném. Természetesen néhány hét múlva részletesebb javaslatok készülnek el, de két dologról szeretném biztosítani. Először is, ami az én elkötelezettségemet illeti arra vonatkozóan, hogy növeljük azt az összeget, amely arra vonatkozik, hogy az országokat, amelyek most az excellencia létráján felfele kapaszkodnak, egy kicsit még erősebben húzzuk föl. Az excellencia, kiválóság a mm, mottónk, de másoknak is segítenünk kell abban, hogy kiválóvá váljanak. Én tudom, hogy ez az önök számára nagyon fontos, hogy az ön számára nagyon fontos, és a program szempontjából is elengedhetetlen. Remélem, hogy e pozitív meglepetés éri majd a programunk megismerésekor, és nyilván erről majd még beszélhetünk. Minden esetre, hogyha lehetséges, szeretem volna valódi, érdemi előrelépést terelni ezen a területen, de nem tudok minden részletet most leleplezni. Ami a lámi jelentést illeti, Ausztrália, Kanada neve merült fel. Én nem akarok itt konkrét országokról beszélni, de azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a nemzetközi együttműködés nem csak a tudományos és a diplomácia világa számára legyen nyitott. Például Tunéziát társult országnak tekintjük. Tunézia demokráciáért harcolt, hatalmas harcot vívott, nagyon nehéz pillanatban, és ezt szerettük volna politikai jelzésként használni. Ez nagyon jó, és Ukrajnával is ugyanez volt a helyzet. De szeretnénk olyan országokat is, mint Kanada például, amely egy fantasztikus tudományos munkát végző ország, és itt sokat tanulhatunk egymástól. A válaszom a következő. Igen, a célunk az, hogy elérjük azokat az országokat is, mint például Kanada, hiszen ez kiváló példa. Tehát olyan kritérium, tehát a kritériumrendszer megváltozott ezért hogy ezt elérjük. A, a kérdés, amit ma most még nem tudok megválaszolni, ez az Egyesült Királyságra vonatkozó kérdés, hiszen ez, ez a válasz más vitáktól is függ, ez nem tőlem függ, de ami tőlünk függ, nem tőlem, de önöktől is, tőlünk közösen, az az, hogy egy olyan társulási koncepciót dolgozzunk ki, amely segít más országoknak abban, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ha a jövőben tehát az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy szeretnének tudományos együttműködést folytatni velünk, én azt remélem, hogy ez így lesz, remélem, hogy ezután a rázós időszak után erre sor kerül, azt gondolom, hogy akkor, ha ez sikerül, akkor nyitott lesz az ajtó az Egyesült Királyság előtt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amelyben szükségünk van egymásra kölcsönösen. Reméljük tehát, hogy ez így megvalósul, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a potenciális jövő megvalósuljon. Az Egyesült Királyság Kanada és mások bevonása érdekében. Aztán a számok, hány szabadalom, hány cikk, harmadik országokkal való együttműködés, stb. Erre majd kitérek. Cabez van Ruiz asszony eh, által felvetettekkel kapcsolatban. Az ön hozzászólását is köszönöm, köszönöm a gratulációt, a jó kívánságokat, és ön azt mondta, és ez igaz, hogy amikor ön volt a jelentéstevő és jelentést készített, ez annyira világos volt, és ez segítette, hogy ez segítette a stratégiánkat, és ez nagyon hasznos volt. De ön egy nagyon fontos kifejezést használt, ami a mi jövőnk Európa jövője szempontjából meghatározó, ez a kölcsönösség. Ez nem csak a tudományról szól, hanem más témákról is. Jobb típusú globalizációra van szükség, és nagyobb szintű kölcsönösségre. És mostanában nem mindig kölcsönös a kapcsolatunk. Gyakran Európa nyitott, de mások nem. Vannak olyan országok, amelyek részt vesznek a programjainkban, de a mi cégeink nem vehetnek részt az ő programjaikban. Úgyhogy politikailag teljesen egyetértek. Vilkönen asszony, köszönöm a támogatását, a megjegyzéseit. És ahogy mondta, a parlament és a bizottság még nagyon sok feladatot kell, hogy elvégezzen, és nagyon örülök, hogy támogatást kapunk ehhez önöktől. Viring asszony, ön beszélt az Egyesült Királysággal folytatott jövőbeli kapcsolatokról. Nos, hát erre most nem tudok kitérni az ön által ismert okokból, de remélhetőleg meg lesz, lesz ilyen jövőbeni kapcsolat és remélem, hogy az Egyesült Királyság egy tisztességes kapcsolatrendszer tud kiépíteni majd velünk. Bármi is a javaslat, ami benyújtásra kerül, ez egy tisztességes javaslat kell, hogy legyen az országok között áramló költségvetéssel kapcsolatban. Én azt akarom, hogy részt vegyenek harmadik országok, legyen tisztességes a költségmegoszlás, vannak persze administratív költségek is, minden esetre tisztességes kapcsolatrendszerre van szükség. Aztán röviden, ami a társfinanszírozást illeti, azt gondolom, hogy ez továbbra is ez a valóság. Nem gondolom, hogy nagy változás lesz a társfinanszírozási mechanizmusban, de majd erre még később visszatérhetünk. Aztán Matthias asszony. Portugálul beszélek, hogyha a tolmácsok nem bánják. It's absolutely open to you. <laughs> Senhora deputada, muito obrigado. É sempre um gosto vê-la aqui. E, um, uh... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van. Ön adott egy, mondott egy példát, hogy legutóbb 100 millióról beszéltek, aztán 80 valósult meg, most 100-at javasolt a bizottság, és 120-at mond a parlament. Én remélem, hogy elérjük ezt. Mátyás asszony feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a program valóban a civil célokra is felhasználásra kerül-e. E, innovációról, kutatásról van szó, nem katonai nem katonai célokról, hanem polgári célokról, e, civil célokról, és ez nagyon fontos. Aztán Európa jövője, ez az, aki velünk együttműködik, az az értékeinket kell, hogy ossza. Az emberi életvédelme, a emberi jogok kartája. Ez nem csak a tudományban fontos, hanem mindenben, amit csinálunk, hiszen hogyha nem gondoskodunk az értékeink megóvásáról, akkor a munkánkat nem végezzük megfelelően. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, biztos úr. Én én, én biztoshatom, biztosíthatom önt, hogy semmi problémája nem volt a tolmácsoknak az ön hozzászólásával. Lehet, hogy portugálul még szabadabban eh, is beszél, mint eh, angolul, de minden esetre mm, ez eh, semmi probléma nincsen ezzel. Nos, kedves barátaim, ez egy fantasztikus átvezetés. A, kezdet, a bevezető szekció és a következő szekció között néhány szó Paul Rübich részéről, aki fantasztikus tapasztalatokkal rendelkezik, nem csak az ITRE bizottságban, hanem a STOA panelben is. Ő volt az első elnöke a STOA panelnek, és most az első alelnöke. Tessék, öné a szó. I think it's wonderful to meet here in European Parliament. Köszönöm szépen. Uh, yes, I know, but uh, I think from Japanese to English it's a little bit easier, and from English to Japanese, uh, and uh, I'm so proud because. Nyugodtan beszélhet a képviselő úr németül is, de nem, nem, köszönöm, ez nagyon fontos téma, és talán a japán és az angol között jobb az átmenet, és ez egy nagyon fontos vezető fórum mm, és kiváló a kapcsolat az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal. Számunkra elengedhetetlen, hogy előrelépéseket érjünk el. Az ez a 100 millió, amiről beszélünk, ez nem elegendő arra, hogy a tudomány és a kutatás igényeit kielégítsük. A mezőgazdasági területről is beszélnünk kell, kulturális szempontból is ugye új célok, új tevékenységek, új fellépések vannak ami a fenntartható fejlesztési célokat e, illeti, e, élelmiszerbiztonság, aztán higiénia, tiszta víz, e, illetve a hetes a megújuló energiák. Ez pontosan a mi bizottságunk legfontosabb témáit jelentik a mezőgazdasági kollégákkal egyeztetni kell, hogy tegyünk valamit a fiatal gazdákért, tegyünk valamit a fejlesztés területén, főleg Afrikában, ahol biztosítanunk kell azt, hogy a legmodernebb tudományos technológiának megfelelő szinten végezhessék a munkájukat. Most az autonóm gépkocsikról is beszélünk, de nézzük meg az infrastruktúrát. Hogyan tudjuk Hogyan tudjuk ezt az egész infrastruktúrát dinamikussá tenni, e, ami a mesterséges intelligenciát illeti, utakat, stb. A legmodernebb e, technológiákat közösen kellene elérni, nem csak egyedül Európában, hanem globális szinten. Most e, a Japán kereskedelmi egyezménnyel Japán nagyon sok terméket, szolgáltatást hozhat Európába. Hálásak lehetünk Japánnak, egy közös globális fejlesztést indíthatunk be. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy az STS Fórum, a STOA, az Európai Parlament és te, Jerzy, az ITRE bizottság elnöke együtt haladunk ezen az úton konzekvens módon. Kérem, hogy a szociális hálón is osszák meg ezt a hírt és ezt az üzenetet, hogy Európának vezető szerepet kell játszani a technológiában. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, a bevezetők hozzászólóinak, és most pedig egy kis rövidke szünetet kérek mindenkitől, és azt kérem, hogy a az első szekció résztvevői jöjjenek ide, Russo asszony, Makina eh, úr, Dubácsi úr és Irino úr. és a ülésünk fő szervezője és moderátora Borginyon professzor úr az Európai Kutatási eh, Tanács részéről, úgyhogy most meg is fogom adni a szót, és egy kicsit átrendezzük itt az asztalt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én fogom a következő második szekciót bevezetni, amelynek címe Fontos kihívások az emberiség előtt Horizon Európa együttműködés Európa megnyitása a világra. És a hozzászólóink, akik ezt a témát felvetik, a következők, Krisztina Russzó asszony, aki a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságon dolgozik, nemzetközi együttműködési igazgató 2013. júliusa óta. A kutatás innovációs együttműködés nemzetközi partnerekkel ez a feladatköre és meg is adom neki a szót. Thank you very much, Professor Bourguignon, and good afternoon. Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék. Nehéz számomra jelentős előadak után felszólalni, nagyon fontos vita zajlott. az idő betartása miatt, hiszen egy kicsit késésben vagyunk. Nagyon-nagyon rövid leszek, és csak néhány dolgot említenék meg bevezetőről. Ennek a szekciónak a címe főbb kihívások az emberiség előtt, FP9 együttműködés a nyitott Európával, STS-szel. Ezt szeretném mondani azt, hogy az FP9-es program Horizont Európa, Horizon Europe, így fogjuk ezt írni a javaslatunkban is, és a ö, több éves pénzügyi keret is így említette ezt. A célja az, hogy a legfőbb társadalmi kihívásokat kezelje. Sokat dolgoztunk az előkészítésben, a Horizont Európa előkészítésében, konzultáltunk az érintettekkel, a tudományos közösséggel, nemzeti és nemzetközi szinten, és megpróbáltuk elérni a polgárokat együtt a kutatóinkkal, tudósainkkal, hogy jobban megértsük azt, hogy mik a főbb kihívások. amelyeket együtt szeretnénk megoldani. Széleskörű konzultációra került sor, és ahogy tudják, én most nem fogok elmerülni a részletekben, a Horizont Európa részleteiben. Június 7-én kerül ez majd elfogadásra. A többi és pénzügyi keret kapcsán erről már volt szó. A Horizont Europe-nak két, három pillérje van, az egyik, és én most erre összpontosítanék, a globális kihívást pillér, a nyitott tudomány, nyitott innovációval együtt a globális kihívások pillér célja az, hogy a legfőbb kihívásokat takarja, amelyeket polgárainkkal, tudomány, tudósainkkal együtt szeretnék megoldani. Mindez egy struktúrába illeszkedik annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődési célokat is elérjük. Az egészségügyet fogjuk taglalni, élelmiszer, természeti erőforrások, biztonság, éghajlat, energiabiztonság, alacsony szénkibocsátású energiahordozók, ipari technológiák, mindez pedig a gazdaság átalakítását segítik. Tehát Erről gondoljuk azt, hogy fontos, és a tudományos együttműködésben erre szeretnénk kitérni. Mint említettem, rövid leszek, de szeretnék néhány szót szólni a stratégiai együttműködésről Japánnal. Mivel itt most az STS-szel együtt folytatjuk ezt a fórumot, Japán számunkra, az EU számára tudományos partner, a kutatásban, innovációban ugyanazokkal a kívásokkal találjuk magunkat szembe. Említhetem az öregedő lakosságot, a nyersanyagok hiányát, a bolgárok jólétét, és hasonló a megközelítésünk a kulcsontosságú nemzetközi célokban is. Létezik egy folyamatos politikai párbeszéd az EU és Japán között, Létezik egy közös EU-Japán e, Steering Committee, erre az elmúlt évben került sor, itt sikerült e, közös területeket megállapítani, kutatáshoz, egészségügyi kutatáshoz, az automata vezetéshez. Ezek nagyon fontos területek, amelyeken az Európai Unió Japánnal együtt és a a világ más részéről érkező tudósokkal, kutatókkal együtt együttműködhetnek és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a legfőbb kívásokra a válaszokat találjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! So the next speaker is... Következő hozzászóló, Yasukatsu Erino, ő alelnöke volt a Jetrónak, a Japán külkereskedelmi szervezet 2017 óta főigazgató helyettes a kereskedelmi politikákért felelős. A METI igazgatója Tokió Egyetemen végzett, és a Japán nagykövetség kereskedelmi tanácsadója volt az Egyesült Királyságban és a szingapúri találkozón képviseli majd a METIT. Parancsoljon. Thank you very much and for the introduction of myself. My name is Jaskaz Elina. Köszönöm szépen. Jaskaz Elinónak hívnak. A Jetrot képviselem. Japan External Trade Organization is a... JETRO, a japán kormány szervezete feladata egy két utas megközelítés támogatása Japán és világ között. Van egy globális hálózatunk, 73 regionális irodánk van 54 országban, 14 irodánk van 13 európai országban. A Jetro Brussels személyzete, munkatársai szintén részt vesznek a mai fórumon. Ez és körül hálózattal részt vettünk azokban a tevékenységekben, amelyeket az STS Fórum szervez. kereskedelmi és beruházási szervezetben a JETRO reméli, hogy Európa és Japán további előrelépésre tesznek majd szert az innovatívban, illetve a kereskedelemben és a beruházásokban is együtt haladnak. A JETRO nevében Szeretnék a két további témáról beszélni, hogy mivel is foglalkozunk. A globális kihívásokat is taglalnám. Az első a JETRO részétele a nemzetközi kereskedelemben, Második pont a JETRO által támogatott programok a startupok számára, és nagy megtiszteltetés lett volna számomra, hogyha Ezeket a témákat önök a jövőbeni vitáikon felvetnék. Az ipari struktúra drasztikusan megváltozott a negyedik ipari forradalom miatt, és ezt a trendet nem lehet eh, az innováció nélkül megmagyarázni. Természetesen az ipari forradalom új eh, üzleti eh, területeket hozott létre, a megosztó gazdaság, robotok, és ezek alapvetően megváltoztatják az üzleti keretet. Nagyon fontos, hogy a szervezeteink felzárkózzanak ezekhez a folyamatokhoz. Kereskedelmi találkozókat is szerveztünk, segítettük a startupokat az innovációban, és a japán üzletek a exportjában a startupok innovációt jelentenek a társadalom számára, azzal, hogy új termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre rövid időn belül. Mind a helyi, mind a tengeren túli piacra gondolok. Ami az első tevékenységet illeti, korábban említettem, azt, hogy a nemzetközi kereskedelmi son részt vettünk az információs technológiában, telekommunikációban. Cebitnek hívják ezt a Hannoveri nemzetközi vásárt. 2017-ben részt vettünk ezen. A Cebiten Japán képviselte a vállalkozásait, az új technológiák területén sikerült előrelépni, mint az IoT, és nagyon fontos számunkra a szociális kérdésekkel is foglalkozni, de az energia, környezeti kihívások, a lakosság előregedése. Szeretnénk ezeket az innovációkat a technológiákhoz kapcsolni. A JETRO a jövőben is folytatja tevékenységét, az együttműködést illetően új partnerekkel, új technológiákat szeretne kidolgozni, és meg szeretné oldani ezeket a szociális kérdéseket. A JETRO végzett tevékenységet az innováció területén, is nagyon fontos szakadályokat megszüntetni a cégek és a laboratóriumok között. Fontos, hogy a startupok is hozzájárulhassanak az innovációhoz. Engedjék meg, hogy egy példáról beszámoljak, amely az innovációhoz kapcsolódik. A JETRO innovációs program, egy speciális program, amely bizniszmodelleket segít kialakítani a startupok számára a tengeren túl. beleértve a szilikonvölgyet, völgyet, illetve Kínát. Európa és Japán fontos, hogy támogassák a növekedést a kereskedelmi beruházások cserén keresztül. Jetro az első alkalommal célozta meg Európát, és japán startupokat választott ki ehhez a feladathoz. A japán kormány szintén segíteni fogja a startupokat, és a Jetro aktív szerepet játszik majd a kormánypolitikának megvalósításában. Jövő héten kezdődik egy újabb folyamat, lesz majd egy eh, japán pavilion a francia kiállításon, a Mobil Világkongresszus. Barcelonában, Spanyolországban jövő februárban kerül erre sor. Ezen kívül Szeretnénk megvalósítani a nyitott innovációt, illetve a feldolgozóipart is javítani szeretnénk. Nagyon fontos teret teremteni az ipar számára. Az európai és japán startupok sokkal fontosabbá váltak, mint korábban. Nagyon fontos éppen ezért erőinket eh, összefogni, és ezzel üzleti lehetőségeket teremteni a vállalkozások számára. Egy új tevékenységgel zárnám, és a startupokat támogató programmal. A JETRO reméli azt, hogy ő is hozzá tud járulni a tudomány és a technológia területéhez az STS fórumon keresztül, hitként szolgálva a globális a akadémia szereplőit meghívván, és remélhetőleg, hogy mindez katalizátor szerepet is betölt majd a jövőbeni együttműködéshez. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Mr. Rino. Now we are moving to the next... Köszönöm szépen, és most rátérünk a következő hozzászólóra, Olyocsú Tabacsi úr, aki elnöke a Modern um, Ipari Tudományok és Technológiák Intézetének. Azt kérném, hogy röviden tartsa meg a bevezetőjét. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bevezetőjét. Szeretném bemutatni azt, hogy milyen a japán helyzet, és mit teszünk a az energia és a klímaváltozás területén. A ipari forradalmak után főként az erőforrások használásával, a tőkével jutott előre a tudomány, a technológia, de számos gondot is okozott, környezetvédelmi károkat, kezdenek kimerülni az energiaforrások, az erőforrások. Nem kell elmondani azt, hogy a globális klímaváltozás egy olyan kérdés, amit meg kell oldani. A nemzetközi erőfeszítések már történtek arra, hogy csökkentsük az üvegházi gázok kibocsátását a kiotói jegyzőkönyv értelmében. A japán kormány az energia politikáját úgy hozta létre, hogy három E-re, illetve S-re helyezi a energia öm, hatékonyság, gazdasághatékonyság és a biztonság ezek. A párizsi megállapodás értelmében Japán arról döntött, hogy 2030-ra 26%-kal csökkenti a széndiokszid kibocsátását. Ehhez az kell, hogy növeljük a megújuló energiaforrások arányát. Ugyanakkor a japán elektromos áram termelése a megújuló energiaforrásokból 15%-át teszi ki a teljes energiaellátásnak, ami lemaradást jelent az EU-val szemben. 24%-ra szeretnénk 2030-ra emelni a megújuló energiaforrások arányát. A megújuló energiaforrások esetében továbbra is vannak akadályok. Magas a kezdeti költségek, de stabil marad ez a későbbiekben, és nehéz őket bekapcsolni a már meglévő energiahálózatba. Vannak speciális akadályok is Japán esetében. Az elektromos áram behozattala a szomszédos országban nem lehetséges, hiszen sziget vagyunk. Sok eh, természeti katasztrófa és az erőművek számára biztonsági eh, kihívást jelent. Hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet tehát? Ezek a kihívások eh, nem eh, megoldhatóak egy céggel. Az állami magánszférának együtt kell működnie. Ahogy Szató Mati is elmondtam, az ülés elején azon vagyunk, hogy egy fenntartható társadalmat érjünk el, a tudomány komercializációja által. A földrengés után, illetve a nukleáris katasztrófa után 2011-ben létrehoztuk a Fukushima-i Megújuló Energiaforrási Intézetet. főként három kihívásra fókuszálnak, az energia létrehozására, az energia szállítására és tárolására, illetve az energia megtakarítására. Az energia létrehozása szempontjából eh, a fotovoltaikával is eh, kísérletezünk a szélerőgek, illetve a geotermikus hőtermeléssel. A szélenergia esetében próbáljuk az energia előállítást optimalizálni azáltal, hogy előrejelezzük a szelek erősségét és irányát egy szenzorra. Az energiatárolás területén vannak nemzeti projektjeink, a hidrogén öm, öm, akkumulátorok esetében. A hidrogén esetében sikerült stabil öm, öm, segédanyagokat létrehoznunk. Ezeknek megvannak az előnyei, hátrányai. Minden egyes ilyen anyag esetében vizsgáljuk ezeket a hátrányokat és előnyeket. Szeretnék létrehozni egy rendszert megő energiaforrásokkal, szeretnék megmutatni azt, hogy hogyan lehet optimálisan felhasználni az elektromos áramot, a, a, a fűtést a különböző fűtőelemek segítségével. Megvizsgáljuk azt is, hogyan lehet jobban betáplálni ezt a fajta energiaforrást a már meglévő hálózatokba. Karin szénnatriummal, illetve szilikonnal is próbálkoztunk. Az Európai Unió a Horizon Euro programra készül már fel, és úgy véljük, hogy a megújuló energiaforrások támogatása az egyik legfontosabb pont. Közös kutatási programokat is folytattunk már a megújuló források tekintetében a Hollandia más tagállamok bevonásával, és mindenképpen meg kell az együttműködést annak érdekében, hogy sikerül a klímaváltozást egyesen leküzdeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen önnek ezt a nagyon érdekes hozzászólást. Most pedig az utolsó hozzászólás szólója következik a második eh, szekciónak. Henry McKinnon lesz, aki a Moody's Corporation USA képviseletében van itt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek eh, ma. Igazából eh, én jobban szeretek válaszolni a kérdésekre, jobb vagyok ebben, mint a beszédek tartásában, de talán felteszik azt a kérdést, hogy a Moody's mit is tudhat erről a témáról. Nos, hogy megválaszoljam ezt a kérdést, meg kell érteniük azt, hogy 24 évesen kaptam meg Stanfordban a doktori fokozatomat, nem volt túlságosan nehéz ez, Stanford hitt a diverzitásban, elfogadtak engem, felvettek mind a Stanfordra, mint pedig a Hartfordra, de a Stanford mellett döntöttem, úgy gondolom, hogy jó volt az, hogy a tudomány mellett egy kis üzleti öm, tapasztalatra is szert tettem. Japánban a Pfizer-nél dolgoztam. Ezen idő alatt még a legnagyobb tudományos kutatásokon alapuló gyógyszergyárnál dolgoztam, sok tapasztalat adtam szert, és lássuk, mint négy gyerekem is született négy különböző országban később, tehát az eléggé beláttam az egészségügyben, és gyakran, gyakran megkérdezték tőlem azt, hogy mit gondolok én a különböző ö, egészségügyi rendszerekről a világon. És sokat gondolkodtam a válaszon, de igazából nem tudok jobban válaszolni, mint idézem Mahatma Gandhi, aki azt mondta az első londoni látogatáson a brit miniszterelnök teljesen el volt ámulva ezen indiai politikus előtt, és mikor kiszálltak egy autóból, nagyon sok újságíró volt ott, és valaki feltett egy kérdést, a kérdés az volt, hogy mit gondol ön a nyugati civilizációról. Mahatma egy kicsit gondolkodott, aztán azt mondta, hogy szerintem ez jó ötlet lenne, tehát az a kérdés, hogy én mit gondolok az egészségügyi rendszerekről, szerintem az lehetne választ erre, hogy jó ötlet lenne ez, hiszen nincs olyan ország, amely elégedett lenne egészségügyi ellátásával, még akkor is, hogy különböző modellek léteznek a világon és ez elégedetlenség két kategóriába osztható. Az egyik az egészségügyi ellátáshoz szóló e, hozzáérés, a hozzáférés, a másik pedig a megfizethetősége az egészségügyi ellátásnak. A világon sehol sincs annyi probléma, nincs nem evidens hozzáférés az egészségügyhöz, nem, nem annyira, mint Afrikában, mint Ázsiában. Nagyon gyakran utaztam a világon, és George W. Bush elnök tanácsolója is voltam az egészségügy területén. Mindannyian, mindannyian úgy gondoljuk, hogy mindenkinek, akinek kell egészségügyenek hozzá kell tudnia férni, és le kell küzdeni a világon, főként Afrikában a fertőző betegségeket, de azt is tudjuk, hogy az egészségügy nem olyan, mint az élelmiszersegély, amit csak így ledobunk egy teherautóról. Itt emberekről van szó, akiket tudni kell diagnosztizálni fertőző betegek, akik TBC-ben vagy más betegségben szenvednek. konferenciákon jártam, voltak olyan barátaim, akik betegség specialisták voltak, létrehoztuk a fertőzőbetegségek intézetét, ami a McCurry Egyetemen van. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy helyi szinten legyen, ez a társadalom része legyen. Az volt az elképzelésünk, hogy több száz olyan szemét képezünk ki, több száz ezer embert tovább képeznek, és így egy millió embert tudunk kezelni. Nem profit célral tettük ezt meg, persze. Eddig 25 ezer afrikai egészségügyi dolgozót képeztünk ki, de érdekes mondom, Ausztráliából, Hollandiából is érkeztek itt részvevők, akik tovább képeztek több százezer embert, akik most már millió, em, emberek millióit kezelik. Tehát ezzel azt akarom megmutatni, hogy igen, vannak nagy hívások az egészségügyben, azonnak tekintetében, hogy lehet ehhez hozzáférni, mennyire megfizethető az egészségügy, de valamit tenni kell. Nekem persze voltak képességeim, erőforrásaim, és a legérdekesebb számomra az az volt, hogyha elmegyünk a, ebbe a fertőző betegségek intézetében, akkor valószínűleg az MKC-t fogják megmutatni önöknek. Itt van, ahol az adminisztráció, az oktatás, a betegek történik. Az MKC a McConnell Knowledge Center jelenti, tehát korábban személy voltam, most már épület lettem. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó lezárását mindennek, és ezeket a javaslatokat, ezeket mind üdvözöljük. Most pedig gyorsan megnyitjuk a szót a kérdések irányába, kicsit lemaradásban vagyunk. Itt az európai japán esemény ez. A japánok mindenképpen szeretnénk ezt időben befejezni, szóval ők nagyon pontosak, ezért tényleg be kell fejeznünk majd pontosan van-e kérdés a részvevők részéről, nincs. Köszönöm szépen a hozzászólóknak a beszédüket, és most akkor a kérem a következő hozzászólók csoportját, hogy fáradjanak ide. Elvileg én vagyok ennek is az elnöke. Szólítom Smolcsics asszonyt, Szeregeldi Meretemet, Judy Maxtent és Motoko Kotánit. Míg várjuk itt a hozzászólókat, addig eh, hadd mondjak néhány szót bevezetőként eh, ehhez a szekcióhoz is. Nem fogok hosszan beszélni. kíváncsiság alapú kutatás, az FP9 hogyan tud hozzájárulni a jövőbeni tudományos áttöréshez? Három dolog. A kutatás egy ökoszisztéma, amely azon támogatáson alapszik, ahogy mit különböző úton, módon lehet eljuttatni az Európai Kutatási Tanács például, amely megbízza szerződésekkel látja el a kutatókat, de más módon is lehet támogatni a kutatást, a kutatási hálózatok támogatása nagyon fontos nemzetközi együttműködés szempontjából ez elengedhetetlen, hiszen specifikus fókuszra van szükség, amit az emberek osztanak, aztán a folyamatos támogatás a, a laboratóriumoknak, kutatóintézeteknek, hogy ez működjön, és hát a kutatók azok emberek, ugye nem intézmények, hanem emberek. Nagyon fontos, hogy kapjanak pozíciót, a karrierjüket támogassuk. Tehát ezt figyelembe kell vennünk, a kutatásnak ezt az ökoszisztémáját. A másik dolog pedig a kíváncsiság alapú kutatás egy természetesen kutatási projektekkel kapcsolódik össze az emberek fejében, de el kell mondanunk, és erre Japán kiváló példát mutat a GST eh, ügynökség létrehozásával, hogy még akkor is, hogyha széles körű kihívásokat azonosítunk, akkor is lehet bottom-up megközelítést eh, eh, megvalósítani, és a lehetséges prioritások nagyon fontosak. És végül, de nem utolsó sorban, az is fontos, hogy megnézzük, hogy a kíváncsiság alapú kutatást hogyan lehet a hatással összekötni, hiszen a hatás az egy nagyon fontos kulcs szó a jövőben még akkor is, hogyha a hatás nem, ki, nem kiválasztási eh, kritérium a pályázatok esetében, akkor is ezt mindig ezt kell alapul vennünk, maximalizálni kell a kutatás hatását, ezt eh, a kutatás és az innováció összekapcsolódása pontosan a hatáson keresztül valósul meg. Ezek a bevezető szavaim, és most megadnám a szót Vanessa Smolcsicsnak, aki egy európai kutatási tanács ösztöndíjasa, Horvátországból érkezett, ahol is a tudományos Zagrebi Egyetem ö, ö, tudományos fakultásáról érkezett. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés ez a meghívás számomra, és előkészítettem egy kis előadást. Én egy ERC ösztöndíjas vagyok, e, asztrofizikai projekttel függ ez össze, a Zágrábi Egyetemen folytatom ezt a kutatást, Hadd mondjam el, hogy ez volt az első olyan ERC projekt, ami a Horvátországnak jutott, és most öt ilyen IRC e projekt van Horvátországban. Hadd mutatkozzam be. A nyitottság kontextusában teszem ezt, a nagyon nemzetközi karrier egyetemi karriert tudhatok magam mögött. Ez egy sikeres egyetemi karriernek tekinthető. A tudás transfer nyitott nemzetközi környezetben valósul meg legjobban. A master tanulmányaimat az Ágrábi Egyetemen végeztem, ahol egyébként most dolgozom, és aztán a PhD-met Németországban, az egyik Max Planck intézetben végeztem, aztán utána vendégprofesszor voltam az USA-ban, vagy az Ökofundnál, eh, Európában, illetve Ausztráliában is jártam. Elég sokat utaztam, tehát, és 2013-ban eh, a Horvátországon kívüli egyetemi eh, tanulmányaim és munkám után visszatértem Horvátországba. A kutat kutatásom a megfigyelési asztrofizikára alapul. Teleszkópokat használunk, a világ legjobb teleszkópjait használjuk, hogy megfigyeljük az ég egy-egy részét, szeletét, és a technológia most már annyira előre haladott, hogy végül is nagyon sok adattal kell dolgoznunk, ez big data, a legjobb teleszkópokkal figyeljük meg az égboltot. Ez a típusú kutatás nagy nemzetközi kutatócsoportokat feltételez. Azok a csapatok, amelyekben dolgozom, 100-200 főből állnak, és a csapat tagjai teljes mértékben nemzetközi háttérrel rendelkeznek. Főleg ez az ERC projekt, amit én vezetek, az a, a galaxis fejlődésének aspektusáira koncentrál. Ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, hiszen nagyon sok ismeretlen, felfedezetlen része van még ennek. A célunk az, hogy megértsük, hogy a galaxisok a kozmikus időben hogyan nőnek, hogyan fejl- alakulnak, és nagyon fontos az időzítés is. Akkor, amikor én az IRC e ösztöndíjat megkaptam, akkor az eszközök lehetővé tették számunkra, hogy nagy előrelépést érjünk el a kutatási projektünkben a korábbi generációk kutatásaihoz képest. Ez egy egyszerű grafika, ez az paramétereket mutatja a kutatásunk során, megfigyeljük az égboltot, tehát a teleszkópokkal, minél mélyebbre hatolunk a megfigyelésünk során, annál jobb a helyzet, ezt látják ezen a diagramon. Tehát az egyik paraméter a mélység, a másik pedig a felszint mérete. Tehát minél nagyobb szeletét vizsgáljuk meg a zégboltnak annál jobb. A szürke szimbólumok, amelyeket itt látnak, ez azt muta, ezek azt mutatják, hogy a korábbi kutatások mit bírtak elérni, mit tudtak elérni, tehát balra felül látják ezt, és ahogy javulnak az eszközök, ...2020 után egy újabb megfigyelősi időszak következik, és akkor fog feltöltődni az alsóbb szelete ennek a diagramnak, és Ezek a megfigyelések nagy előrelépést tesznek lehetővé, és az új kutatások előkészítésében fontos szerepet játszanak. A projekt három részre oszlik. Az első rész a galaxis növekedésének növekedését vizsgálja, aztán a fő komponenseket, és ezeknek az összekötését a jövőbeni kutatási projektekkel. Ez az asztrofizikai része a projektnek. Nos, az IRC e mi, milyen lehetőséget biztosított számomra Horvátországban? Az IRC e lehetőséget adott nekem arra, hogy létrehozzam az első tudományos csoportot Horvátországban, amely kompetitív, magas szintű tudományos munkát végez. Itt látják a csoport fotóját. Három PhD diák és három posztok diák vesz részt, a PhD diákok horvátok, a posztok kutatók pedig külföldiek. Az első posztok munkatárs Finn. Három évet töltöttem el a projektben, most Finnországba visszatért a második kutató Ausztrál. Ő néhány héttel ezelőtt zárta le a saját szerződését, vagy akkor jár le a szerződése, és nem sokára Ázsiába költözik, és a harmadik személy pedig olasz személy, aki pedig Párizsba fog költözni októberben a Marie Curie ösztöndíjával. Úgyhogy tényleg fantasztikus lehetőség volt ez arra, hogy, ez egy nagyon, hogy egy nagyon gyümölcsöző, fiatal csapatot hozzunk össze Horvátországban. Egy dolog, amit említenünk kell, az az, hogy az ERC ösztöndi lehetővé tette számunkra, hogy nemzetközileg kapcsolatban maradjunk a kollégákkal, nemzet, a külföldi kollégákkal, Ausztráliában, USA-ban, Európában, vagy Csillében. Ami az eredményeket illeti, az ERC projekt eredményeit illeti, peer-reviewed peer review-n átment közétételeink, publikációink vannak, eh, kb. 40, és ez jó alapot biztosított arra, hogy fiatal kutatókat képezzünk, akik további ösztönzőket kapott. Az első PhD diák aki én végzett, az most a Max Planck intézetben dolgozik Heidelbergben, Németországban. Az egyik váratlan eredmény az volt, az ERC, hogy az ERC ösztöndíj nagyon felkeltette a média érdeklődését. A, most már az elmúlt négy-öt évben sokat írtak rólunk, tévében, tévéinterjúkat adtunk, újság cikkeket jelentettek meg rólunk. Úgyhogy ez tulajdonképpen reklámot jelentett nekünk. Ez a kommunikációs csatornát is megnyitotta a e, hallgatósággal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen e, dr. Smolcsicsnak. És most meg fogom adni a szót a következő eh, előadónak, Ismail Sergáldin eh, Egyiptomból érkezett, eh, és az alexandriai könyvtár vezetőségének tagja. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes téma. Én sok időt töltöttem a Világbankban, Világbankban dolgoztam, sokat beszéltünk arról, hogyha meg, meg akarjuk oldani a problémát, akkor mi a jobb olyan dolgot finanszírozni, ami a laboratóriumban már kialakult, vagy amit már felfedeztek, és ez, ezt ki kell juttatni a piacra, vagy pedig jobb e, magát a laboratóriumot támogatni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kíváncsiság alapú kutatás, ez elengedhetetlen. Így alakul a technológia, így fejlődik a technológia. Másodszor pedig nem tudjuk, hogy hová vezet ez az út, mert pontosan az alkalmazott kutatás az azt vizsgálja, amit már széles körben tudunk, ami pedig a az kíváncsiság alapú kutatást illeti, ez ezen határok mögé visz bennünket. Nem akarunk mindent átalakítani persze, de gondoljuk végig, hogy száz évvel ezelőtt, amikor egy 26 éves ismeretlen személy nem volt se doktori címe, se semmije, Albert Einsteinről van szó. Egy olyan publikációt adott közé, ami megváltoztatta a világot. Tehát ez egy nagyon váratlan dolog volt innentől kezdve mások például Niels Bohr, nagy, fontos tudós, az atom struktúrájának megért, fejlesztését tűzte ki célul, és a kvantumfizika ezen meg, megszületett, ugyan Einstein ezt nem annyira támogatta, vagy nem annyira tetszett ez neki, de annak idején senki nem tudta elképzelni, hogy ez mire lesz jó. A 20. század második fele az elektronika, a kommunikáció és minden, a mobiltelefon és minden, a kompjúter – ez nem született volna meg enélkül, e a kvantumfizika nélkül. Úgyhogy ha nem a, kíván, nem a kíváncsiság alapú tudományra koncentráltunk volna, akkor ezek a felfedezések mind elmaradtak volna. Nagyon fontos ez számunkra, és fontos emlékezni e, e, erre, Európa 100 milliárdot, vagy remélhetőleg még többet fog erre áldozni. Én azt javaslom, hogy ne csak a nyitott tudományra és globális tudományra koncentrálnak, hanem a konverzióra és a különböző tudományos ágak között. Van egy dolog, a bioinfo nano technológia, ez egy fantasztikus dolog, ez az adat térképezéstől kezdve a DNS kutatásig mindent összekapcsol, új applikációs lehetőséget keres. A másik terület, amit amin szerintem gondolkodnia kell az EU-nak, ez a több eh, multidisciplinaritás, a környezetvédelem, a gender, a szociális beavatkozás, a szo- bevonás, a szociális mobilitás, ez mind nagyon fontos téma, és Afrikára is kérem koncentráljanak, ez a harmadik ajánlásom. Miért? Azért, mert Afrika körülbelül 1,2 milliárd ember lakik itt, és ez 4,4 milliárdra növekedhet, az en szerint, mások szerint meg háromszorozódik. Ez egy hatalmas népesség növekedés, miközben a világ többi részén visszaesik a népesség. Nagyon nehéz lesz az élet Afrikában. A mezőgazdaság 95 az esőtől függ, a kis gazdaságok nem fognak megmaradni, nem, vagy nem tudják biztosítani az élelmiszerellátást, úgyhogy ez nagy problémákat jelent lesznek-e új energiaforrások, intelligens városok, stb. Ehhez együttműködésre van szükség. Hogyan működünk együtt? Sajnos korábban inkább kormányok által felvett kapcsolatokra koncentráltunk. Én inkább azt ösztönözném, hogy az EU javasoljon bizonyos problématerületeket, amelyeket érdemes megvizsgálni, és megnézni, hogy ezek a, például a különböző világ részeken vagy területeken a biodiverzitás vizsgálatához az adott területen szükség van emberekre, nem lehet ezt a laboratóriumból folytatni. Ez azt jelenti, hogy az Európából finanszírozott tudások, tudósok nak munkatársat kellene keresniük az adott országban, és a legjobb együttműködeket választanák ki, és így lehet az együttműködést támogatni, hogyha a kutatók, a, a tudósok közösen összeállnak egy probléma megoldására. Ez sokkal jobb, mint a bürokratikus eljárásokon át csatornázni a támogatást. Ezzel azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy lesz lehetőség, maximálisan ki tudjuk majd használni ezt a fantasztikus lehetőséget, amelyet az Európai Unió világszinten biztosít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Julie Maxonnak adom meg a szót. Ő az Egyesült Királyságban a Royal Society igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy Izmail Szekareldin úr nagyon fontos gondolatokat fogyamazott meg. A Royal Society Nemzeti Tudományos Intézet nagyon régi intézet, több mint 350 éve létezik, viszont az elejétől fogva nemzetközi érdeklődést is bír, tehát eh, az elején a nemzetközi eh, kutatások úgymond expedíciók voltak, Például, amikor megpróbálták Ausztráliát, Új-Zélandot megtalálni, vagy eh, az északi sarkra a 19. századtól kezdve, Viszont ma egy eredeti missziónkra összpontosítunk, amely a kitűnőségek támogatása, előmozdítása a tudományokban, illetve a legjobb tudományok elismerése lehető legszélesebb értelemben, ahol erre lehetőség van a világon. A Royal Society több mint 60 országgal működik együtt világszerte, és ezen országok egy része kíváncsiság alapú kutatást folytat, vannak az alkalmazott tudományt folytatók, és vannak olyan országok, ahol úgymond még gyermekkorban jár, csecsemőkorban a tudományok kutatás területe. Afrikával is együttműködünk, és Afrikában egy nagy programot indítunk, jövőbeni afrikai eh, vezetők, eh, tudományos eh, vezetők számára. De amikor az euról beszélünk, a Horizont Európa fantasztikus lehetőség, és azt gondolom, hogy fantasztikus a költségvetés, 100 milliárdról van szó, szóval ez fantasztikus költségvetés, és azt gondolom, hogy nagyon sok jelzés volt arra, hogy Európa megpróbál Európán kívül tekinteni azért, hogy megtalálja helyét egy globális világon. Például a LAMI jelentésben, amire korábban történt utalás, a LabFab app-et eh, viselte, eh, laboratórium fabrikáció applikáció rövidítés. Egy eh, nagyon érdekes kijelentés szerepel ebben az innovációkutatába történő beruházás egyre inkább kulcsfontosságú egy jobb Európa kialakítása érdekében egy egyre gyorsabban globalizálódó világban. Az innováció szempontjából is. Ez pedig a az együttműködést az EU-s kutatások számára védjegyét teszi, tehát azok a személyek, akik az EU-t képviselik, elismerik ennek a programnak fontosságát a Horizont, 2000, illetve Horizont Európa programban is. Az EU keretprogram egy globális, globális program önmagában, és mindez folyamatos lehetőségeket biztosít az együttműködéshez az EU-n kívül, függetlenül attól, hogy az EU-hoz közel állnak-e e, földrajzi szempontból, avagy messze találhatóak. Hát a költségvetés e, nagyon jó, hiszen e, minden olyan tudomány, amely kíváncsiság alapú tudományt képviseli, nagyon fontos támogatást kell, hogy kapjon. A bizottság dokumentumot alakított ki Európa esélye abban, hogy a jövőt alakítsa jelentős, nem csak saját jövőjét, hanem a jövőt. Éppen ezért eh, mindenkinek erre az ambícióra kell törekednie. Japán is eh, részt vesz ezekben a kutatásokban, az Európai Unió GDP-nek 1,13%-át fekteti ebbe, Japán 2,6%-át, kétszer annyit. Iromban a kockázati tőke nagyon fontos, nagyon fontos a, a tudományok finanszírozása, a diszruptív modellek megszüntetése nagyon fontos, illetve a prosperitás, a fellendülés előmozdítása. Köszönöm szépen, Judy. Most Notoko Kotáni úrnak adom meg a szót, aki igazgatója a, Tudomány Tudománytechnológia Társadalom Fórumnak, Motoko, illetve a Rikkennek. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel a kíváncsiság alapú kutatásokról beszélhetek. Ez egy globális trend, de hogy sokan elmondták, nem feledkezhetünk el a stratégiai kérdésekről sem. A kíváncsiság a kutatások nagyon fontosak, én matematikus vagyok, és a matematikát nagyon gyakran nevezik az univerzum nyelvének. Nagyon fontos mindenhez egy természetes keretet kialakítani. Fontos más tudományos területekről és motivációt találni. Az Egyesült Királyság nemrégben adott ki egy jelentést, és ez a digitális társadalommal is foglalkozott. Itt egy fantasztikus matematikai elgondolás is szó van. Adhatok néhány példát. A hármas szám nagyon hasznos, és ennek speciális jelentése van. És ez 360 évig állt fenn. Ennek az érának 93-ban ért véget. Japán megfogalmazta ezt a, az egyszerű kérdést a hármas számmal kapcsolatban, és ez inspirálta a matematikában a kíváncsiságot, viszont nem figyeltek fel rá a matematikán kívül. Itt egy kulcsfontosságú eszközről van szó a kriptográfiában, az adatok biztosítása területén, és ez nagyon fontos a társadalom számára. A japán egyetemet száz évvel ezelőtt hozták először részt, rét, részt, létre, és ez a nemzeti stratégia szempontjából is nagyon fontos volt. A japán kutatóknak szabadságot adtak, hogy kövessék a saját kíváncsiságukat, és mindez kitűnő kutatást eredményezett, amelyet siker koronázott Japán Nobel-díjat kapott ezen a területen, illetve Japánban a, a kutatók. Azt gondolom, hogy az innováció és a kíváncsiság alapú kutatás egymást inspirálták, és fejlődnek. Rikent képviselem Ez egy nemzeti kutatóintézet természettudományok területen, A Riken saját kutatásokat is végez, de kitűnő kutatási infrastruktúrát biztosít a japán kutatók és az egész világ számára. Nagyon fontos ilyen típusú infrastruktúrát fenntartani. A Kyoto Egyetemben felfedezik az IPS-t forrást, és ez a biológiai kutatásokban áttörést eredményezett. Az adatbázis, amelyet a RIKEN vezet, az IPS-szel kapcsolatban nagyon fontos. Ez a legszélesebb körben alkalmazott adatbázis. Hát ez egy másik típusú infrastruktúra, amelyel a kíváncsiság alapú kutatást elő lehet mozdítani. Ez nagyon fontos ez Európa számára, és a nemzetközi együttműködés számára a, Rikennek, úgymond nagyon kis keze van, de nagyon örülünk annak, hogyha az EU és Japán közötti együttműködést támogatni tudjuk. El szeretném mondani azt, hogy a Riken egy európai ágazatot nyit majd meg augusztusban, Brüsszelben, és én nagyon örülök annak, hogy ebben a témában együttműködhetünk. Köszönöm szépen! I think we have a few minutes for questions, if there are questions. Van néhány percünk még a kérdésekhez, hogyha ha hallgatóknak vannak kérdéseik, visszanyertük az időt, már nem vagyunk lemaradáson. Köszönjük szépen, hogy a, az előadók tiszteletben tartották a rendelkezésre álló hozzászólási időt. Nincsenek kérdések, úgy tűnik. Akkor Omi elnök urat arra kérem, hogy csatlakozzon hozzám a végkövetkeztetéseket. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadóknak. Ők elfoglalhatják korábbi helyüket. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a mai eszme e, cserére sor kerülhetett. Tudjuk, hogy tudtuk mindig azt, hogy eljön majd ennek az ideje. Most a mai vitát kell befejeznünk. Amikor idejöttem, akkor láttam azt, hogy nagyon sok fontos dolog van Japánban, az észak-koreai program, az Egyesült Államok Kína kapcsán, közé keleten közel-keleten, stb. stb. De az is kiderült, hogy nagyon sok program létezik az Európai Unió számára, hogy döntsenek az emberiség jövőjéről. Mi nagyon optimisták vagyunk a lehetőségekkel kapcsolatban. És egy további dolog, nagyon sok kérdést kell megoldanunk néhány éven belül. Hát nagyon örülnénk annak, hogyha az EU-val jövő évben is megvalósíthatnánk egy ilyen jellegű találkozott, Természetesen jövőre lesznek európai parlamenti választások, de ez a, a találkozó nagyon fontos számunkra, minden változik, a technológia is. És ez meghatározó lesz a jövő szempontjából. Tehát fontosnak tartom, hogy megvitassuk a tapasztalatainkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eh, Omi elnök úr. Természetesen kiderült az, hogy ez egy közös ülés, a parlament két szakbizottsága szervezte ezt, én nem vagyok parlamenti képviselő, de köszönetet szeretnék mondani az ITRÉ-nek és a STOA-nak, hogy lehetőséget biztosítottak a mai rendezvényre. Mi nagyon hálásak vagyunk a vendégszeretetükért. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, Omi elnök úr is beszélt erről, én már negyedik alkalommal veszek, vettem ezen részt, és ez egy fantasztikus platform, különböző háttérrel rendelkeznek az emberek, Nagyon fontos tehát ennek a kezdeményezésnek a sikere, és a köszönetnyilvánítást Buzek elnök úr fel is ki szeretném nyilvánítani, Rübich eh, elnök úr felé is. Nagyon örülünk annak, hogy lehetővé tették a mai találkozót. Ezen kívül a panelistáknak is köszönetet szeretnék mondani, különösen ami a különböző aspektusait illeti eh, az együttműködésnek, illetve az, hogy az innovációt és a kutatást eh, hogyan lehet összevonni. Köszönöm a képviselők eh, részvételét is. Majd ez biztos úrnak, és nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött a rendezvényre. Nagyon kritikus momentumot élünk meg, ami a Horizont Európát illeti. A bizottsági dokumentum június 6-án, 7-én kerül majd közététele, tehát közel járunk már ehhez az időponthoz. kutatás és innováció számára 100 milliárd euró, amelyet Moldesz biztos tett hozzáférhetővé. E, nyilván egy harc eredményeként alakulhatott ki. Üdvözöljük ezt az összeget, de az Európai Parlament ennél még magasabb forrásokat szeretne rendelkezésre bocsátani, a LAMI csoport is részt vett ebben a munkában. Mindez azt mutatja, hogy nagyok az elvárásaink, a Horizont Európa a tárgyalások eredményeként jelenik meg, mindig is ez volt jellemző a bizottság és a parlament közötti vitákra. A tanácsban a tagországok képviseltetik magukat. Remélem, hogy ez eh, a munka eredményes lesz. Én a bizottságban dolgozom, és remélem, hogy a program, amelyet én felelek, az Európai Kutatási Tanács, folytatódik. Három kulcsfontosságú fogalmunk van a folytonosság. Nagyon fontos, hogy a korábbi struktúrát megtartsuk, beleértve a felelősségeket. A második, az agilitás. Úgy érezzük, hogy jobbaknak kell lennünk, a hatás monitoringja, program monitoringja, a nemzetközi együttműködés nagyon fontos prioritás, és úgy érezzük, hogy több kezdeményezést kell megragadjunk, és mint említettem, szeretnénk a költségvetést is növelni. Köszönetet szeretnék mondani a pár kollégáknak a fantasztikus együttműködését Számos alkalommal volt alkalmam Japánba látogatni. Nagyon uh, jól felkészültek a munkatársaik, és az európaiaknak talán ebből tanulniuk kell. Rubik úr említette azt, hogy nagyon fontos a, a fenntartható fejlesztési célok elérése. És nagyon fontos, hogy e, Japán megszervezze saját kutatásának e, tevékenységét, én pedig aggódok e, emiatt. A nemzetközi együttműködést szeretném még megemlíteni. Nemrég tértem vissza Moszkvából, ott jártam ma reggel, és mindenki érti azt, hogy jelenleg a, a tudományok nagyon fontosak. Az orosz kormány, van velük nagy a feszültség, de az orosz kutatók szeretnének együttműködni velünk. És fontos, hogy legyen helye a vitáknak a további projektnek, és tegnap hallottunk konkrét szavakat a nyitásról. Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm szépen a különböző témák bemutatását, és folytathatjuk a beszélgetést a termen kívül. Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek.